segít. Kedves kollégák, a mai napi rend szerint most a tanács és a bizottság nyilatkozatai következnek. Az EP prioritásai az ENSZ emberi jogi tanácsa ülésének fényében Genf 2010. március 1.26. Megkezdődik a vita. A tanács hozzászólása következik először. egy percet adnék, hogy helyet tudjanak cserélni. Jó, akkor két perc, mondja az elnök. I'm sorry, Benova, did you ask for the floor? Elnézést, szót kért? Nem, mondja az elnök. Nos, kedves kollégák, megismétlem a napi rend szerint a tanács és a bizottság nyilatkozatai az ENSZ emberi jogi tanácsa ülésének fényében Genf 2010. március 1.26. A tanács részéről most megadom a szót López Garrido úrnak. Gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Unió előkészületeket tesz Brüsszelben, Genfben és harmadik országok fővárosaiban, hogy részt vegyen majd az ENSZ emberi jogi tanácsa ülésén márciusban az egész világon számba veszük az emberi jogi helyzetet, és a nemzetközi közösség erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy javítson a globális helyzeten. Ezt tudom alapvetően elmondani a ENSZ-ben lefolytatandó vitáról. Ma figyelembe kell vennünk a szerepünket a tanács elnöksége nagyon komolyan veszi ezt a szerepét. Nagyon komolyan veszük az emberi jogi kihívásokat. Most, hogy készülünk az ENSZ emberi jogi tanácsának ülésére. a spanyol elnök, alelnök és az EU elnöksége együttműködik annak érdekében, hogy előkészítsük ezt a konferenciát. Ez lesz a 13. ülésszaka az ENSZ emberi jogi tanácsának. Az EU aktív részt fog vállalni. Megvédjük az EU álláspontját olyan kérdésekben, amelyek különösen fontosak a tagállamaink számára az Európai Unió állásfoglalást nyújt majd be. Mi úgy gondoljuk, hogy a tanácsnak meg kell védenie az emberi jogokat, válaszokat kell adnia az emberi jogok megsértésére, lépéseket kell tennie. Ehhez mandátumra van szükségünk például Burmában, Észak-Koreában, illetve specifikus kérdéseket illetően állásfoglalásokat kell tennünk. Annak érdekében, hogy az ENSZ lépéseket tehessen, mint ahogy tette ezt például Kongó Demokratikus Köztársaságban. Ezt a munkát jól kell végeznünk, annak érdekében, hogy szavahihetőek maradhassunk. A következő pontok szerepelnek majd az ülésen. Olyan pontok, amiket ma itt megvitatunk, például a Gáza övezet, illetve a Goldstone ajánlások. Az Európai Unió komoly alapot szeretne teremteni ez a munkához, megfelelő vizsgálatokat lefolytatni, annak érdekében, hogy a nemzetközi emberi jogi törvények megsértéseit feltárja. Végül azt a kérdés illetően, hogy a tanácsot hogyan kívánjuk megreformálni, a saját munkánkat hogyan akarjuk átalakítani. Ezt a munkát főleg majd 2011-ben végezzük el. A reform során lehetővé akarjuk tenni az EU számára, hogy egyértelművé tegye a stratégiáját, annak érdekében, hogy egy olyan álláspontot dolgozzunk ki, amely elkötelezi magát az emberi jogok védelme érdekében. Akárhogy is, egyértelmű, hogy az Európai Unió, mint mindig, továbbra is megvédi majd a menekültügyi főbiztos posztját, a civil szervezeteket bátorítja, hogy részt vegyen az emberi jogi tanácsülésén, és hogy egyértelműen leszámoljunk az emberi jogok megsértőivel. Továbbá, hogy felhatalmazzuk az ensz az ENSZ-t, hogy felépjen olyan országokba, ahol egyértelműen megsértik az emberi jogokat. Az EU támogatja az ENSZ-et, az egész világon, amikor az emberi jogok védelméről van szó. Mindez része lesz az Európai Unió külszolgálati politikájának. Nagyon reméljük, hogy a fő képviselőnk vezetősége alatt láthatóbb, hatékonyabb lesz a munkánk. Most, hogy az ENSZ emberi jogi tanácsával együttműködünk átláthatóbb, láthatóbb munkátok szeretnénk végezni a jövőben, különösen az átmeneti időszakban. Most is, ahogy mondtam, az Európai Unió és az elnökség, amelyet most itt képviselek, mindent megtesz, hogy hozzájáruljon az emberi jogi tanács tevékenységhez. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm szépen, mondja az elnök. Szeretném üdvözölni Jorjeva asszonyt a bizottság részéről. Üdvözlöm, és remélem, hogy nagyon jó munkát tudunk majd végezni, most pedig megadom a szót Jorjeva asszonynak. Thank you very much. Köszönöm szépen az üdvözlő szavakat. Úgy gondolom, hogy helyén való, hogy most, hogy először vagyok önök előtt emberi jogi témában, hogy egy kicsit bemutassam önöknek a portfóliómat. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! A bizottság eltökélt amellett, amit a spanyol elnökség most önöknek vázolt. Két apró megjegyzésem lenne az elnöki képviselet által elmondottakhoz. A következő időszakban ugyanis új prioritásaink lesznek. Az egyik ilyen prioritás az, hogy a latinamerikai országokkal szorosan együttműködünk egy, ember, egy gyermekjogi közös állásfoglalás megalkotása érdekében, és a szexuális kizsákmányolás ellen nagyon erőteljesen fel fogunk lépni. Sajnos dél ö, Amerikában a gyermekek ö, abuzálása növekvőben, terjedőben van, és ezért minden ö, eszközt meg fogunk ragadni annak érdekében, hogy ez az állásfoglalás konkrét legyen és hatásos. A fogyatékkal élők jogai és prioritást jelentenek számunkra. Ez a belső politikák területén is meg fog jelenni. Külön szöveggel fogunk előjönni a fogyatékkal élők jogaira vonatkozóan. Egy további prioritás számunkra az élelmiszerhez való jog, és ennek kapcsán a fejlesztési célok újrafogalmazása és a belső menekültek jogainak érvényesítése azoké, akik a menekültekkel ellentétben nem ö, kapnak semmilyen nemzetközi szerződéstől védelmet. Második fő gondolatom az, hogy el szeretném mondani, hogy az EU támogatni fogja az univerzális jogokról szóló rendszeres jelentésekről szóló összefoglalók megalkotását. Decemberben lesz az első ilyen. A tagállamok addig be kell, hogy számoljanak az ENSZ előtt a saját országukban uralkodó emberi jogi helyzetről. És választhatnak különböző nemzetközi eszköztárak között, hogy melyeket alkalmazzák. A bizottság meg fogja tárgyalni valamennyi tárgyaló partnerével, ajánlások keretében például, hogy ezek, ezen felmérések eredményét hogyan kell átültetni a gyakorlatba. A spanyol elnökség is elmondta, hogy mindezen intézkedések hatása az EU tagállamok közös fellépésén és transzparens működésén múlik. És persze azon, hogy mennyire adunk példát saját működésünk során ezekről az elvekről. Elnök. Köszönöm szépen. Most pedig a frakciók hozzászólói. Először Andökiene asszony, két percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos asszony és tisztelt tanácsi elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy az Európai Parlament egy állásfoglalást fog elfogadni a következő ENSZ emberi jogi tanács üléséről. Nagyon örülök annak is, hogy az Európai Parlament delegációt fog küldeni erre az eseményre, hiszen az ajánlásainkban általában arról szólnak, hogy az Európai Unió erősítse szerepét az ENSZ emberi jogi tanácsának munkájában. 2010-ben ez egy fontos ülés lesz, és nagyon magas szintű ülésekre kerül majd sor, kormányminiszterek, biztosok résztvételével, mint és olyan kérdésekről fognak beszélni, mint például a globális pénzügyi piacok válsága, annak milyen hatása volt az emberi jogok alakulására. Persze bizonyos tagállamok megpróbálják a teljes folyamatot alásni, kisik, hogy azt próbálják elérni, hogy, hogy kisikoljon ez a folyamat. És nagyon sajnálatos lenne, mert hogyha Irán szerepvállalása erősödne ebből a szempontból, akkor az tovább gyengíteni az emberi jogok helyzetét a világban. És akkor az is lehet, hogy a mostani ember, ENSZ emberi jogi tanácsának a munkája is épp oly kevésére lenne hatékony, mint az jogelődjének munkája az emberi jogi bizottságé. Már pedig nekünk az a legfontosabb, hogy ezeket a az intézményeket most erősen megtartsuk. Köszönöm, Howie két percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is üdvözlöm, hogy az ENSZ kérdésekben részt vesz ez a parlament. Októberben New Yorkban a főtitkárral tárgyaltunk arról, hogy az emberi jogokat reflektorfénybe helyezzük. Ne csak párbeszédet folytassunk az EU képviselők, hanem harmadik országok képviselőit is bevonjuk, hogy jobban tiszteletben tartsuk az emberi jogokat a világon. Büszke vagyok arra, hogy Genfen elmondhatjuk, hogy az Európai Unió az emberi jogok harcosa. És a mai állásfoglalunk lásunk azt üzeni, hogy magának az emberi jogi tanács reformjának is éllovasai kell, hogy legyünk. És szeretném kritizálni azokat, akik hatkor az ENSZ előtt ültetnek hajnalban, annak érdekében, hogy a hozzászólók listájára felkerüljenek, miközben Sri Lankáért nem állnak ki. Az egész jogi tanácsnak az az alapelképzelés, hogy egész évben foglalkozzon a sérelmekkel, akármikor is történnek azok. Ebben a parlamentben egyetértünk a spanyol elnökség alapelveivel, reformokat kell végrehajtanunk, és egyetértek Andrikiana asszonynal is. Ha Irán amelynek szörnyű az emberi jogi minősítése, beválasztást nyerhetne. A legkeményebb teszt bármely állam számára az, hogy ha megkritizálják emberi jogi sérelmek miatt. Ezért az ENSZ és az EU Genfben a titkos bebörtönzések ellen felemelte a szavát. Mi nem értünk egyet mindig az ENSZ kritikájával, de mindig nyíltan kell fogadnunk őket, ha elvárjuk, hogy mások is így tegyenek. Köszönöm, elnök, köszönöm szépen, Howitt úr. Ojuland asszony, másfél percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt tanács, tisztelt biztos úr. A liberális frakció azt szeretné, hogy az EU váljon átláthatóbbá. A következő 13 emberi jogi tanácsülés során ez ölcsön formát. A 9-es és 13-as cikkek kapcsán, Irán kapcsán el szeretném mondani, hogy a liberálisok neheztelnek amiatt, hogy a tanács nem reagált megfelelő ütemben az Afganisztánban jelentkező emberi jogi helyzetre, és Irakban sem történt meg ez. Jó lenne, hogyha a tanács, mint komoly európai országok képviselője emberi jogi témákban megfoghatóbban, hatékonyabban lépne föl a, a tagállamok nevében. A tanács lassúsága is mutatja, hogy az európai intézmények még mindig túl gyengék ezen a területen, és a gyengeség abban is megnyilvánul, hogy Irán jelöltethette magát, eh, ahogyan az iráni választások eh, megvalósultak, egy eh, elnyomó rendszer a választások idején gyakorlatilag hát kiiktatta az ellenzékét, és így aztán nem csoda, hogy milyen eredmény született. A fő képviselőtől azt várnánk, hogy ezekben a kérdésekben kemény álláspontot foglaljon el, és képviselje jobban az EU érdekeit. Köszönöm szépen, megköszönöm a következő felszólalónak, ha utal a képviselőnek a szót. Köszönöm szépen. Európának nagy esélye nyílik, nagy esély nyílott Európa előtt hiszen fontos, hogy a következő ülés előtt megerősítsük a helyzetet. Hosszú listákat hallottunk a bizottság részéről, a tanács részéről, hogy mit tervezünk, de garanciák állnak-e fenn arra vonatkozólag, hogy az Európai Unió valóban ezért fog dolgozni. A Goldstone jelentés a gázai háborúról, illetve az itt elkövetett emberi jogi sérelmekről természetesen ellentmondásos fogadtatást talált, és úgy hiszem, hogy teljes jogunkban áll, hogy a tanácstól információkat kapjunk arra vonatkozólag, hogy a tagállamok hogyan látják ezt a jelentést. Hatalmas jelentősége van ennek a kérdésnek, hogyha tisztán akarunk látni. És nagyon fontos az is, hogy a felelősök bíróság elé állítassanak. Az új jelentés, Hautúr jelentése jelentésem a börtönökről nagyon nagy jelentőséggel bír, mindenfajta embertelen eljárás ellen fel kell szólamolnunk, bárhol is történjen ez a világban. Tudjuk, hogy ezek közül, a börtönök közül sokat titokban működtetnek, de tudjuk, hogy a tagállamok saját portáján is van még mit tenni. Elnök úr, a Nemzetközi Büntető Bíróságnak világos véleményt kell megfogalmaznia ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Köszönöm szépen, Tenok kollega kapja meg a szót. Elnök úr, az emberi jogi tanács szép célokat szolgál, de gyakran fittyet hánynak Kína, Pakisztán, Szaudi-Arabia, Nicaragua és Gabon, és még sorolhatnám, Irán is ide tartozna fittyet hánynak az emberi jogokra. Tehát ez a testület nem rendelkezik morális autoritással, tekintéllyel, ugyanakkor mégiscsak az élelmiszerbiztonság vagy a jog biztosítása területén jó lépéseket tesz, de ugyanakkor Izrael is fittyet hány az emberi jogokra sokszor. Ez az állásfoglalás kiemeli, hogy a 13. közgyűlés során is Jemenben, Afganisztánban és máshol is figyelhetnek az emberi jogokra, ezen felül pedig a CIA szállításokról is szó van, de figyelni kell arra, hogy ne, támaszt, ne támadjuk meg amerikai szövetségeseinket, hiszen sok felelősséget ők maguk vállalnak, mely a mi dolgunk lenne az Európai Unióban. Sinclair kollega. Elnök úr, a bizottság mindent megtesz azért, hogy definiálja az emberi jogokat. Mi Nagy-Britanniában már a 13. század óta tudjuk, hogy hol is állunk. Azt kell, hogy mondjam, hogy a Lisszaboni szerződés a Magna Karta egy gyenge másolata. Úgy gondolom tehát, hogy nem másokat kellene megítélnünk. Másrészt nagyon irónikusnak tartom, és visszásnak tartom, hogy bár az EU támogatja a kasmíriak jogát, akik mindig az önrendelkezésre hivatkoznak, melyet az ENSZ megígért nekik 1947-ben. Ezen közben a bizottság sok területen a tagállamok jogkörét akarja elvenni. Ez pedig már is a népszavazás kérdéséhez vezet engem, amelyet megígértek a brit választóknak, de soha nem tartottak meg az én választóim arra várnak, hogy legalább olyan önrendelkezési jogot kapjanak, mint a kasmíriak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Franka képviselő kapszót. Köszönöm. Nagyon jó alkalom ez arra, hogy kijelentsük az emberi jogok egyetemes jellegét és oszthatatlanságát ezzel a közös állásfoglalásra, amelyet holnap fogadunk el. Az Európai Parlament már számos alkalommal felhívta a figyelmet az emberi jogok helyzetére a világban, és különböző állásfoglalások révén megmutatta ezt például Irán esetében is. Egyes kollégek arról a paradoxonról ejtettek szót, hogy egyes országokban az emberi jogok helyzete drámai, és ennek ellenére mégis az emberi jogi tanács részét képezik ezek az országok. Irán az egyik ilyen ország, de nem az egyetlen. Nem lesz értelme az emberi jogi tanács működésének, hiszen ezen országoknak nincs meg a megfelelő politikai legitimitásuk, hogy az emberi jogsértéseket elítéljék. A parlament ezekben a hetekben, ezen a héten tárgyalt arról is, hogy Kubából kiutasítottak egy európai parlamenti képviselőt. Egy 42 éves politikai fogoly esetére is szeretném felhívni a figyelmet, aki éjségsztrájkot követően hunyt el, önkényesen tartották fogva embertelen körülmények között. Ez súlyosan befolyásolja Kubával kezdett párbeszéd folyamatát ez is, az is elhangzott, hogy ez a haláleset elkerülhető lett volna. Ezt gyilkosságnak tekintjük. Az elnökség álláspontját ismerjük. Biztos asszony tekintettel etikus elveinkre és Zapata úr ö, halálára az Európai Bizottságnak az a véleménye, hogy a Kuba és az EU közötti kapcsolatok romolhatnak ennek következtében. Ευχαριστώ. Επιθυμώ να καλωσορίσω στην αίθουσα τον μακαριότητα του Αρχιεπίσκοπο Χόρχε Ορτίγα. Köszönöm szépen. Üdvözlöm körünkben Hortiga urat is, és a portugál püspöki konferencia más tagjait is. Itt vannak, hát szeretettel üdvözöljük Önöket, tisztelt Eh, püspök urak, üdvözöljük Önöket itt a teremben. És szolidaritásunkról és együttérzésünkről szeretnénk Önöket biztosítani a madeirai drámai helyzet fényében. Szörnyű katasztrófa